Meine sehr geehrten Damen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk az ülést, kérem, hogy foglaljanak helyet. Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Folytatjuk az ülést tehát. Tájékoztatom Önöket, hogy a szklerózis multiplexel kapcsolatos írásos nyilatkozathoz